Um, colleagues, given, given that, can everybody take... Kedves kollega, kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát, mert nagyon zsúfolt a programunk. Az imént tájékoztattak arról, hogy elnökünk López úr egy kicsit késik, így egy kicsit később csatlakozik hozzánk. Azt javaslom, hogy azért mi ezzel együtt kezdjük el a munkát. Nem igazán vagyok felkészülve erre az ülésre, de azért minden tőlem telhetőt elkövetek. Van néhány szavaznivalónk is, ezeket igyekszünk minél gyorsabban megoldani. Mielőtt elkezdenénk, szeretném felhívni a figyelmüket a következő két eseményre ami az Európai Uniós politikákkal kapcsolatos a legutóbbi Tunézia, egyiptomi és libiai, illetve további országokban zajló események miatt. Ma este az AFET bizottságban 16 18.30-tól zárt ülésen ö, nagykövet úr és Füle biztos úrral lesz egy találkozó, és holnap pedig a Libében az Manström biztos asszony és a Frontex igazgatója Leitinen úrnak is jelen lesznek. Ha nincsen senkinek észrevétele a napirenddel, akkor elfogadhatjuk? Igen, akkor elfogadtuk. És akkor azonnal rá is térünk a szavazásokra. Remélem mindenki elhozta a szavazólistáját. Az első szavazásunk Van de úrnak a jelentése, az egységes piac az európaiaknak. Úgyhogy akkor most kezdjük a szavazást. Első módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Azt hiszem, hogy az alelnököknek nincs szavazati joguk. Tehát csatlakoznia kell a, több, a kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, el, ezt is elfogadtuk. Jó, rendben, akkor a második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Vannak, akik Többen vannak? Nem látom a képernyőn, tehát egy ALDE szavazatot leveszünk, mert többen szavaznak. Így most már jó. 20 mellette, 12-en ellene, tehát elfogadtuk. 5-ös módosító mellette, elnézést, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva azt hiszem, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ezt elfogadtuk ugyancsak. Akkor most következik az ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás ez is elutasítva, Hatos mellette ellene el, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás azt mondanám, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, tehát a hetest ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Valójában elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a tízes, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a tízeset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük, 12-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, de szoros, 13-as módosító mellette, ellene tartózkodás valószínűleg ugyanazzal ellenőrizzük a 13-asat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette 14-es is ellenőrizzük, akkor 14-es ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk,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 tartózkodás elutasítva, azt hiszem, de ellenőrizzük, 29-eset ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, Simon is szavazott, akkor le, lezárjuk. Elutasítva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 27-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 28, mellette ellene tartózkodás elfogadva 30-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 31-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 32-es, mellette ellene tartózkodás ez is elfogadott. Akkor most végszavazás következik. Akarnak elektronikusan? Jó, akkor elektronikusan végszavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Rendben, akkor a következő. Kaphatok egy szavazólistát, így az elnök asszony. Következő követő az instabilitásból eredő migrációs áramlások az EU külpolitikának hatásköre és szerepe. Érdekelne a, az, a szavazásnak az eredménye nem látszott? 30 volt mellette, 5 ellene, és tartózkodás nem volt. Elnézést, azt hittem, hogy ki a, megjelent a... Azt hittem, hogy amit én látok a kijelzőn, azt a nagy kijelzőn is látják. Tehát a következő instabilitásból eredő migrációs áramlások az Európai Unió külpolitikájának hatásköre és szerepe. Olmájer asszony részenkénti szavazást kér. Akkor most kívánja ezt bejelenteni, akkor tegye meg. A négyes kompromisszumos szavazat, szavazatnál az első men a displacementig, majd pedig a második részéről szeretnénk szavazni az Ask the Commission-től, menne egész a longer solutions are founding. Megvan a szöveg. Nagyon nagy a vízhang a teremben, talán a technikusok ezen tudnának segíteni. Papanikale úr majd visszavonhatja javaslatát, amikor oda jutunk. Akkor kezdjük a szavazást. A hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 25-ös mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 25-ös módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Még akik közben meggondolták magukat, azok is szavaztak, akkor lezárjuk. Elutasítva 27-es módosító Holmeyer mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Nagyon elektronikusan, tehát a négyes kompromisszum másodikos, második részéről. Mindenki szavazott. Akkor lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk 19-el, 17 ellenében. Kilenc aldetak szavaz, nyolc helyett. Itt vannak a nevek. Nem látom a kilencediket a listán. Tehát akkor egy liberális legyen szíves, és ne szavazzon. Lehet, hogy én legyek az. Azt szerintem ez egy jó megoldás, mert akkor legalább a szavazásra tudok koncentrálni. Á, ah, itt az elnökünk. Elnézést, Szofi, az Áldénak nyolc szavazata van, nyolc szavazathoz van joga, Nyolcan vagyunk a teremben. Én kilencet látok. Donski úr is ott van hátul. Jó, elnézést. Következő alkalommal mindenkit egységes pólóba ültetünk a szavazásra. Elnök úr, átvenné? Négyesről most, szavaztunk Buzutil. Uh, Szavazhatnánk erről újra? Mert az aldésok ugye többen szavaztak a kelleténél? Hát euh, még akkor is átment volna, nem lett volna euh, változás. Nem biztos. Jó lenne, hogyha újra szavaznánk, mert érvénytelen volt a szavazás. Hát, ha ugyanis van egy új EPP-s jelenlévő képviselő is, hiszen nem volt érvényes ez a szavazás. Jó, hát ha csak nem változott meg mindenkinek a véleménye, továbbra is átmenne a dolog, de azért a második részéről szavazzunk újra a négyes kompromisszumnak, elektronikusan megnyitom a szavazást, én nem szavazok. Tehát a négyes kompromisszum második feléről szavazunk. Rendben? Mindenki szavazott? Jó, akkor bezárom a szavazást. Lehet, hogy most egyel többen a szocialisták vannak. <laughs> Lezárom a szavazást. Köszönöm, akkor most viszont átadom uh, López úrnak az elnöklést. Good afternoon. Thank you, Sophie, for the... Jó napot kívánok, köszönöm szépen, Sophie, hogy besegítettél. A reptérről érkeztem, elnézést a késedelemért, majd behozzuk. Folytassuk akkor a szavazást a 34-es módosítóval. Mellette 34-es, tehát mellette, ellene, tartózkodás. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. 20 igen, 17 nem, elfogadtuk. 35-ös következik. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 6-os kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 37-es. Mellette? Elene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, Elene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, Elene, tartózkodás. Látom, hogy nagyon megosztott a szavazás, úgyhogy ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. 21 igen, 17 nem, elfogadtuk. 42-es a raportőr szóbeli módosítójával, bocsánat, először a 40-es következik. Mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 42-es a szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, a három részben kell szavazni róla, részenként szavazunk. Első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Úgy gondolom, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Elfogadtuk. 22 igen, 16 nem. Következik a második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 46-os Holmeyer asszony visszavonná? Nos, a 46-ost lefedi az ötödik kompromisszum, ezért visszavonjuk módosítónkat. Bocsánat, egy pillanat nem tudtam követni, mondja az elnök. Tehát azt gondoljuk, elnök úr, hogy a 46-ost lefedi az ötös kompromisszum,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 Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es Nem. Ez igen, erről szavazni kell. Szóbeli módosítóval mellette. Elene. Tartózkodás elutasítva. 18-as. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 17-est, megnyitom. We're checking on 17. A 17-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást. 21 igen, 16 nem, vagyis elfogadtuk. Sajnálom. 18-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Igen? Azt gondoltam, hogy a 17-es módosítónak két része van. Volt egy szóbeli módosító, ami két részből állt, vagy rosszul emlékszem? pontosítanák esetleg? Én úgy értem, hogy a 17-esnél az az elképzelés, hogy a jelentés készítőnek a szóbeli módosítójával együtt szavazunk róla, egyetlen szavazásban. Nem jól gondolom? Ö, nem, nem mert mi mellette akartunk szavazni, de a szóbeli módosítót viszont nem akartuk megszavazni. Igen, mi azt kértük, hogy a szóbeli módosítóról külön szavazzunk, vagy pedig nem fogadtuk volna el, hogy legyen szóbeli módosító. De a szóbeli módosítót elfogadták, hogy legyen. Én úgy gondolom, hogy a szóbeli módosítót az egész módosítóval együtt ö, megszavaztuk most. Önök nem ellenezték, hogy legyen szóbeli módosító, igaz? Elnök úr, mi úgy gondoltuk, hogy az első részről szavazunk csak, és igennel szavaztunk, mert ez van a listánkon, de a mi listánkon van egy második szavazás is, ami a szóbeli módosítóra külön vonatkozik, és arra nem el akarunk szavazni. Én nem ellenzem, hogy így járjunk el, csak hogy én bejelentettem, hogy a 17-es módosítóról szavazunk a szóbeli módosítással módosítva. És senki nem ellenezte, hogy így szavazzunk. Tehát senki nem ellenezte, hogy ebbe benne legyen a szóbeli módosító. Legyen kedves. Elnök úr, hogyha megnézi a szavazó listát, itt a 17-esnél látszik, hogy két szavazás lenne. Egy első szavazás szóbeli nélkül, aztán egy második a szóbelivel. És Ennél az oknál fogva a 17-est megszavaztuk, de mi nem akartuk megszavazni a szóbeli módosítót. Itt két szavazás szerepel a listán is. Nézze meg, elnök úr. Keller asszony. Én nem tudom, hogy mi a gond ezzel a szavazólistával. listával de amit nekem küldtek, abból egyértelmű, hogy egyetlen szavazás van, és abba belefoglaltatik a szóbeli módosító is. Nyilván kétféleképpen lehet ezt értelmezni, de mi a szavazó listán megpróbáltuk egyértelműsíteni, hogy egyetlen szavazásról van szó, szóbeli módosítóval együtt szavazunk elnök úr, akkor én ellenzem a szóbeli módosítót, és azt kérem, hogy arról ne szavazzunk. Elnézést, de tiszteletben kell tartani a szavazási szándékunkat. A szavazási szándékunk az volt, hogy a szóbeli módosító nélkül szavazzunk. Ez itt stands, mondta ön. Elnök úr, lehetséges kell, hogy legyen, hogy egy szavazást megismételjünk, hogyha valaki kétségbe vonja a dolgokat, különben nincs parlamenti demokrácia. Persze, persze. Megismételhetjük a szavazást, hát nem ö, kizárt, hogy hiba csúszott valamelyik verzióba, a szavazó lista valamelyik változatába az én szavazó listámon Tanya Fanyon asszony 17-es módosítójánál az szerepel, hogy, hogy ahogy a jelentés készítője szóbeli módosítójával módosította azt. Tehát akkor ismételjük meg. Claude, igen? Elnök úr, lenne ennek könnyebb módja is. A szóbeli módosított visszavonjuk. A tenyefenyon azt, hogy nincs de visszavonjuk ezt a szóbeli módosított, és kész. És akkor anélkül szavazhatunk. Jó, visszavonták a szóbeli módosítót, akkor a módosítóról enélkül szavazunk, nem? Buzottél úr, megismételjük? Igen, nagyon jó, mi egyébként is így fogadtuk el a szóbeli módosító nélkül. Jó, akkor a szóbeli módosító nélkül elfogadtuk a módosítót mindenki számára egyetért? Hát vagy úgy járunk el, hogy a lista szerint a szóbelit is elfogadtuk, vagy pedig ön úgy dönthet, hogy újra szavazunk, a szocialisták úgyis visszavonják az egész módosítót, akkor nem kell róla szavazni. a szocialisták, szociáldemokraták visszavonhatják. Egyszerűen szavazunk újra, ez a legegyszerűbb megoldás. A 17-es módosítóról szavazunk, a szóbeli módosító nélkül megnyitom a szavazást. 17-es módosító a szóbeli kiegészítés nélkül. Rendben? Miért nem? Miért nem tudjuk ezt már lezárni, ilyen egyszerűen rövidre zárni? Szavazzunk, jó? Legyen egyszerű. Két lehetőség közül a rosszat választja ön. A kolléganőm már mondta, hogy vagy már szavaztunk, és a kereszténydemokraták eltévesztették, nem tudták, hogy mit csinálnak, vagy pedig a szocialisták az egész módosítót visszavonják, és akkor az egészről nem kell szavazni. Ön erre egy harmadik megoldást javasol. Elnök. Tehát a szóbeli módosítót visszavonják a szocialisták. Az egészet visszavonják? Elnök úr, hogy pontosítsak. A szocialisták azt mondják, azt kérik, hogy a 17-es egész módosítót visszavonjuk, és akkor nem kell szavazni. Elnök, értem. Tehát akkor az egész módosítóról nem kell szavazni, és mehetünk tovább. Rendben. 18-as módosító. 18-as módosító. Mellette? Már szavaztunk a 18-asról, mondják a teremben, és elutasításra került. Akkor 19-es. Mellette? 90-es? Nem, 19-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 20-as. Megint az a helyzet, hogy van itt egy szóbeli módosító. Akkor ezt most megtartjuk, vagy visszavonják? Mi legyen vele? Claude, van-e mondani valód erről, a 20-as módosítóról? A 20-as módosítónál van egy szóbeli módosító, és a szavazólistán az szerepel, hogy én, vagyis a jelentés készítője ellenzi a módosítót, hogyha szóbeli nélkül fogadják el, illetve pártolja, hogyha vele együtt. Tehát egyetlen szavazásról van szó a szóbelivel együtt. Buszutil úr? ellenezzük a szóbeli módosítót. Akkor a módosítóról így kell. Visszavonjuk a módosítót, mondja Claude Morales úr. Rendben, akkor erről nem szavazunk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Most elektronikusan szavazunk a módosított teljes szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 plusz, 3 mínusz, 16 tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm. Tavares úr igazság szerint nem ellenzem ennek a módosítónak a teljes visszavonását. Most a 17-esről beszélek, de szeretném megérteni, hogy lehet-e visszavonni egy módosítást, amit már a szakbizottság megszavazott. Tehát az eljárási szabályzat lehetővé teszi ezt? Bármelyik frakció megteheti ezt? Hogy történhet ez? Teljes mértékben értem, hogy az EPP-s kollégák elrontották a szavazólistát, ez gyakran előfordul bárkivel, de hogyha mi követünk el ilyen hibát, akkor ugyanilyen tolerancia fog érvényesülni? Mert én nem szeretném, hogyha kettős mérce érvényesülne utolsó dolog, én csak azért mondom ezt most ügyrendi kérdésként, mert nem akartam a szavadást megzavarni, de ö, jó lenne, pontos test kapnánk, mert nem kaptunk eddig. És egy kicsit ö, kezdek belefásulni abba, hogy a két nagy frakcióra más szabályokat alkalmaz ön elnökként, a, mint a közepes frakciókra, és gyakorlatilag semmilyen tolerancia nem érvényesül a kicsi frakciók esetében. Ugyanolyan a legitimitásunk, és az ügyrendi kérdéseket ugyanúgy kell kezelnie mindenki esetében önnek. First, I suggest we hear from the legal services to the background, to the legal azt javaslom, hogy a jogi hátterét ennek az interpretációnak a jogi szolgálat világítsa meg, hogy egy módosítót vissza lehet-e vonni ilyen módon, ahogyan a szocialista koordinátor javasolta. Hiszen a szocialista frakcióban ül az a képviselő, aki ezt a módosítót javasolta. De hadd mondjam el, hogy minden frakció irányában egységes bánásmódot szeretnék megvalósítani, de hát időnként a konfliktusos helyzeteket észszerűen kell megoldani, mindenkinek a véleményét meghallgatom és megpróbálok egy konszenzusos megoldást kialakítani. Én, én így működöm, így viselkedek. nem hiszem, hogy azzal vádolhatna, hogy elfogultan a nagyobb frakciókat előnyben részesítve elnökölnék. vagy diszkriminatívan viselkednék kisebb politikai képviselőcsoportokkal szemben. a lehető körülbb, legrugalmasabb egyeztetést próbálok megvalósítani a lehető legtöbb esetben. Úgy gondolom, hogy az a tisztességes, hogyha minnyáján összefogunk az ilyen helyzetek megoldása érdekében, hiszen ezek előfordulnak, hogy megpróbálom ezeket a helyzeteket úgy megoldani, hogy nem ragaszkodom a végsőkig a formális, procedurális előírásokhoz, az időkezelés és az egész szakbizottság kényelme java érdekében. Tehát a döntés jogi hátterével kapcsolatban a jogi osztályhoz fordulok, a 17-es módosítónál a szóbeli módosító visszavonásával kapcsolatban, ahogy Claude Morales úr azt ugye javasolta, ugye a szóbeli módosító visszavonásra került, hogy kerülhetett-e. Amennyire én a szavazást követtem, nem egyetlen frakció, hanem több képviselő is félreértette ezt a részt. Tehát helyes ilyenkor, hogyha az elnök újra szavazásra bocsátja, ugyanazon emberek szavazatára bocsátja a kérdést, hogy egyértelműsödjön a dolog akkor ebben az esetben meg kellene ismételni a szavazást, nem visszavonni a módosítót, mert szerintem, hogyha egy módosítót már elfogadtak, akkor már a szocialisták vagy egy képviselő nem rendelkezhetnek vele, hanem az egész szakbizottságé az a módosító. Tehát nem lehet visszavonni szerintem egy már elfogadott jóvágyott dolgot, de lehet, hogy én ezt rosszul értem. Elnök úr, én máshogy értelmezem ezt. Ön úgy döntött, hogy újra kell szavazni, mert félreértés volt. Ez azt jelenti, hogy az első szavazás gyakorlatilag semmis, és mielőtt újra szavaztunk volna, az egyik frakció visszavonta a saját módosítóját. Ez történt. Ö, nyilván nem volt világos a dolog, de ez történt. point? No, there is one amendment. We're moving now. Következik a véleménytervezetekről való szavazás az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről fogunk szavazni. Három, harmadik szakasz bizottság. A vélemény előadója Bozutili úr. Egy módosítás van. Buszutil úr nyújtotta ezt be. Először a módosításról szavazunk, és aztán a módosított szövegről. Tehát egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a teljes módosított szövegről szavazunk elektronikus módon, tehát géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37 szavazattal, egy ellen szavazattal nem volt tartózkodó. Elfogadtuk tehát ezt a jelentést. Következő pontunk az alapjogi ügynökségről szól, itt is vég, ö, mentesítésről van szó, 2009-es pénzügyi év. Van-e itt módosítónk? Nincs. Úgyhogy teljes szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak mellette, egyen ellene. Elfogadtuk. Harmadik véleménytervezet mentesítés témájában. Kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontja 2009-es pénzügyi év. Egy módosításunk van. Erről a módosításról fogunk szavazni mellette ellenem tartózkodok, elfogadtuk. Most a módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Még egy mentesítésről szóló véleménytervezet. Az Eurojust 2009-es pénzügyévre szóló költségvetésének végrehajtása vonatkozó mentesítésről egy módosítás van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a teljes szövegről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak mellette, egy szavazat elfogadtuk. Következik az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyévre szóló költségvetés, amely radása vonatkozó mentesítéséről. Itt számos módosításunk van. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. nyolcas, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. kilences. nem, ez okafogyottá vált. Tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a teljes szövegről szavazunk, módosított formájában gépi úton szavazunk, megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 38-an szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, elfogadtuk tehát. Még egy mentesítésről szóló vélemény következik a Frontexről. Két módosításunk van, ezekről fogunk szavazni. Első módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Kettes módosítást mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Teljes szövegről szavazunk, elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak mellette, egy ellenszavazat elfogadtuk. Egy másik véleménytervezet következik. az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve tizedik cikkének végrehajtásáról, és a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkatalemek és lőszerek kivételi engedélyezési, behozatali és tranzit szabályának létrehozásáról szóló Európai Parlament és tanácsi rendeletjavaslatról szavazunk. Veronik Mátyi asszony a vélemény előadója. Van néhány módosításunk. Esetleg Matthew asszony röviden felszólalhatna, de úgy látom nem kíván hozzászólni, úgyhogy szavazzunk módosításokról. Hármas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosítás mellette. Ellene tartózkodók. Ezt talán ellenőrizni kéne. Kettes módosításról szavazunk, megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 17 szavazat, plusz szavazattal, 20 ellenszavazattal utasítottuk. Négyes módosítás következik mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Harmincas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodók talán ellenőrizzük. Tehát a hetesről szavazunk, megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást.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 31-esről van szó, azt ellenőrizzük. Vagy a 8-ast, vagy a 8-asra gondoltak? Jó, akkor a 8-ast ellenőrizzük. Mégse? 31-est. Mit szeretne? Mit ellenőrizzünk? A 31-est? Jó. 25 against 13. Ezt elutasítottuk 13-25 arányban, most akkor a 8-as következik, 8-asról szavazunk mellette. ellene tartózkodók elutasítottuk. 32-es. Ellenőrizzük a 8-ast? Jó, akkor a 8-ast ellenőrizzük. Jó. Megnyitom a szavazást. the vote is closed. Lezárom a szavazást. 18-19 arányban elutasítottuk. 32-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 33-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk 34-es mellette, ellenem, tartózkodok, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 11-es, két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodó elutasítottuk 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 16-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 37-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk 18-as mellette. Visszavonták? Akkor ezt át visszavonták. 38-as mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 39-es mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 19-es mellette. Visszavonták ezt is. Jó. 40-es. Mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. A 20-est is visszavonták. Akkor a 41-es jön mellette. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene? Tartózkodók elfogadtuk 42 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók, 23-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 43-as, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 43-as, 44-es, 45-ös. Ezek egyformák. Mellette. Ellene. Tartózkodok? Elfogadtuk. Gondolom. Ellenőrizzük. Jó. A 44-esről és a 45-ösről együttesen szavazunk. Lehet szavazni. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 19-18 arányban elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A 24-es nyelvjellegű változtatás nem kell szavazni róla. 25-ös mellette tartózkodok, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 47-es, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 27-es, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 28-as, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 29-es, mellette, ellene, elfogadtuk. Végső szavazás következik, záró szavazás, a teljes szövegről megnyitom a szavazást. How about the hammer? Lost forever. Now, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 22-14 arányban elfogadtuk. Köszönöm szépen a szavazást, köszönöm az együttműködést. Talán ennyi lesz már a szavazás? Igen, végére értünk a szavazásnak, most következik a napirend többi része.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 point, number 12. 12-es napirendi pont következik. A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimum szabályairól szól európai parlamenti és tanács irányelve irányuló javaslatról, illetve annak átdolgozásáról van szó. A jelentés tervezett előadója Guillaume asszony, Most a módosításokról fogunk beszélgetni, azokat fogjuk megtárgyalni. Tehát az utolsó esélyünk arra, hogy a betervezett módosításokról eszmét cseréljük. Ez az utolsó alkalom a szavazás előtt, szakbizottsági szavazás előtt, amelyre március 17-én kerül sor. Guillaume asszony, az előadónk számos kétoldalú egyeztetést kérdeztetésen vett részt a jelentős tevőkkel, hogy megbeszéljék a módosítókat, illetve hogy kompromisszumokat alakítsanak ki. Most meghallgatjuk Szilvi Guillaume asszonyt, az előadót. Kérem, hogy számoljon be ezen kétoldalú tárgyalásokról az jelentéstevőkkel, utána pedig meghallgatjuk a képviselők véleményét, illetve Muriel Güen asszonyt is a bizottság részéről. Tessék, Guyen asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is eh, bevezetőként szeretném mondani, hogy a különböző olyan szavazásokról, különböző anyagokról folyik a szavazás, hogy milyen eh, megvédelmi szabályokat kellene elfogadni az uniónak. És akkor ehhez jött hozzá az Emberjogi Bíróság, amelyik volt egy ítélete. És én most pedig egy átdolgozott szövegről beszélünk. A januári bírósági ítélet több dolgot is megerősít, amik többek között a személyes találkozóval, a védelmet kérő, nemzetközi védelmet kérők esetében a halasztó hatály, és így tovább. És nagyon fontos, hogy itten a sérülékenység kérdésével is foglalkoznunk kell. Egy eléggé érdekes figyelemre méltó gazdag ítélet, és fontos, hogy ezeket figyelembe vegyük a jövőre nézve. Hogy pontosabban foglalkozom a rengeteg módosító indítványal, amit a kollégák terjesztettek be, és nagyon köszönöm ezt a nagy munkát. de úgy gondolom, hogy mindenképpen nehéz lenne kompromisszumokat találni, még akkor is, hogyha általában nem szoktam reményemet veszíteni. Mindenképpen fontos, hogy egy megfelelő egyensúly alakuljon ki a hatékonyság és az eljárások igazságossága között. Szerintem ez kell, hogy az útmutató legyen számunkra ebben a munkában. Fontos az egyensúly, és erre irányul egyébként a bizottságnak a javaslata, a szövege is. Azt hiszem, hogy egyfelől a szöveg ki kell, hogy mondja azt, amit ki akarunk mondani, viszont nem kell belemagyarázni olyasmit, amiről nincsen szó. És bizonyos módosítóknak a reagálva azt mondanám, hogy a javaslat lehetővé teszi, hogy a gyorsított eljárásokat lehetővé teszi, egyes esetekben ez nem megalapozott, ez egy nagyon fontos kérdés azon módosítók esetében, amiket benyújtottak, de azt is tudni kell, hogy a jelenlegi eljárásnak is 22 lehetősége van a gyorsításra, ami szerintem egy olyan cél, amit valamennyien osztottunk, és ez ugyanakkor generálja az indoklásnak a különbözőségeit, és ez azt jelenti, hogy a különböző tagállamokban nagyok az eltérések, ez különböző jogokat jelent a menedéket kérők számára. Amit nem mond jelenleg a bizottsági szöveg és amiből a módosítók születtek, az az, hogy bizonyos értékeléssel ellentétben a bizottság azt is előírja, hogy együttműködési kötelezettsége lenne annak, aki menedékjogot kér. Tehát a hatóságokkal együtt kell működnie. Aztán amiből még módosítások lettek, a szöveg lehetővé teszi, hogy feltárjuk azokat a ö, kérelmeket, amelyek tulajdonképpen visszaélésen alapulnak. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, hogyha az eljárásban résztvevő szakembereket megfelelően kiképezik. Ezeket az eljárásokat olyankor az úgynevezett stresszelt kérelmezőknek nem lenne igazán jó, nem nekik szól, hanem azoknak, akiket például kínoztak, és ezért képtelenek a saját helyzetüket is megfelelően ismertetni. Tehát ami előttünk van, és ami a tét, az az, hogy egy bizonyos logikát kövessünk, hogy nehogy ismételten a nemzeti gyakorlattal foglalkozzunk kizárólag. Azt tudjuk, hogy a jelenlegi rendszer, amiben nagyon nagy a különbözőség, gyorsított, egyéni ö, ö, tárgyalások, egyebek, ezek mind nem összeegyeztethetőek egy egységes védelmi rendszerrel, amit az egész unió területén kellene alkalmazni, és nagyon határozott útmutatásra van szükségük a tagállamoknak is. Itt be is fejezem, mert ugye mindent és az összes módosító indítványt nem áll most módonban ismertetni, és négy olyan dologgal szeretném zárni, ami nekem fontosnak tűnik, és amit egyébként a különböző négy árnyék jelentéstevőnek is már említettem. Az első a személyes beszélgetéshez való jog. Szerintem ez mindenképpen egy olyan prioritás, amit meg kell védenünk. Ha ez alól kivétel lenne, akkor ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha ezt erre olyan meghatározott módon kerül sor, ahogy ez a bizottsági szövegben benne van. Azután az úgynevezett kompetens vagy illetékes hatóság tisztázása nagyon fontos, hogy ezek olyan intézmények vagy hatóságok legyenek, amelyek kvalifikáltak arra, hogy és döntéski helyzetben vannak, és eldönthessék aztán a következő kérdés pedig, hogy mitől biztonságos egy ország, illetve hogyan mondhatjuk ezt. Szerintem nem lehet támogatni a biztonságos származási országot és a biztonságos harmadik ország kérdést, amikor éppen az a céljuk ezeknek a módosítóknak, hogy legyen egy biztonságos országlista. Szerintem ez ellentmondásos. Negyedik dolog, a jogi segítséghez és támogatáshoz való jog. Ez szerintem nagyon fontos, ha figyelembe vesszük a menekültügyi eljárások komplexitását. Ez a jogi segítségnyújtás, ez jó lenne annak, aki menedéket kér, de jó lenne az államnak is, mert így az állam gyorsan és fel tudná térképezni azt, hogy mikor van ténylegesen szükség a védelemre, és ugyanakkor kiszűrhetni azokat a kérelmeket is, amelyek visszaélésen alapulnak. Hát elnök úr, gyorsan, lehet, hogy túl gyorsan is, ezek azok a, az elemek, amiket ismerni kell ahhoz, hogy lássuk, hogy hogyan haladnak az intézmények, a nehézségekkel együtt, de tovább dolgozunk. Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Most pedig eh, megadnám Uriel Gan asszonynak a bizottság részéről a szót, mielőtt eh, megnyitnánk az általános vitát a szakbizottság tagjai előtt. Gan asszony itt van? Igen, akkor önél szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Szilvi Guillaume-nak ezen összefoglalásért. Nagyon jól ismertette a bizottság javaslatának lényegét. Természetesen rengeteg módosítót ismerhettünk meg illetve tudjuk, hogy az Európai Parlament minden frakciója nagyon komolyan részt kíván venni a munkában, és szeretné, hogy az irányelv 2012 előtt olyan irányelvé alakulhasson át, amely igazi hozzáadott értéket jelent a közösségi joganyag számára bizonyos fogalmak pontosítása különösen fontos, illetve az elsőfokú eljárás színvonala és a menedékkérés első időszakának kritikus volta. Nagyon Fontos ezeket figyelembe venni azon tagállamok, amelyek figyelembe vették, ebből hasznot is húztak a bizottság ezért a tavalyi javaslatát ugye átalakította, hiszen tudjuk, hogy nagyon kemény vitákat kell folytatni, tárgyalásokat kell folytatni, és az a célunk, hogy a, az együttes jogalkotó 2000 12 vége előtt megállapodásra juthassanak. A parlament álláspontja kulcsfontosságú számunkra, a jövő héten lesz egy újabb egyeztetés javaslat különböző aspektusainak pontosítása érdekében. Szerintünk nagyon fontos, hogy ne gyengüljön a bizottság javaslata, a jelentés készítője nem is javasolja ezt. A bizottság számára referencia értékű a felülvizsgált javaslatban is nyilván az európai vitézkedési gyakorlat nagy tendenciájának figyelemevétele Luxemburg, Strasbourg. Köszönöm szépen, Gan asszony, most pedig a szakbizottság tagjainak adnám át a szót, azoknak, akik hozzá kívánnak szólni. Wever asszony, ha jól értem, szeretne hozzászólni, igen. Köszönöm szépen, elnök úr. De mindenki franciául beszél, most már én is úgy érzem, hogy muszáj lesz franciául hozzászólnom. Akár csak néhány kollega nem árnyék előadója vagyok ennek a dossziénak, de ezt szeretném elmondani, hogy a liberálisok frakciója örül annak, hogyha előre tudunk lépni, ami a, az eljárást illeti, hát nagyon jól tudjuk, hogy ugye nagyon sok módosítót nyújtottunk be, nem igazán volt frakcióvonal azzal kapcsolatban, hogy milyen módosítókat szeretnék erőteljesen támogatni, és melyik azok, amelyeket majd elutasítunk. Mm, az áprilisi két hétben a szavazás előtt nagyon fontos lenne a parlamenten belül, mindenek előtt a Libészakbizottságban, de az egész parlamentben is, megtalálni a lehető legszélesebb körű konszenzust, mert véleményem szerint nagyon fontos lenne, hogy a tanácsnak erőteljes jelzést küldjön a parlament, arra vonatkozóan, hogy tényleg változást szeretnénk, és az Európai Bizottság javaslata alapján ez megvalósítható. Persze van néhány módosító, néhány elképzelés, amit szintén szeretnénk támogatni. Hadd mondjam azt, hogy az elkövetkező két hét során komoly egyeztetésekre lesz szükség, közöttünk annak érdekében, hogy a lehető körűbb támogatást élvezze a téma a szakbizottságon belül, illetve a parlamentben is. Mert hogyha ez nem sikerül, akkor a, a tanács bizonyára erőteljes ellenvéleményt fog kialakítani. Köszönöm. Köszönöm, Véver asszony. Halmájára asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt nagyon fontos, hogy minden menedékérőnek személyes beszélgetésre legyen lehetősége, és az is elengedhetetlen, hogy tolmácsokat biztosítsanak nekik. Ami azt illeti, hogy a jog tanácsadás, illetve a jogi tanácsadók miként működjenek, milyen eljárást vezessenek be a tagállamok, illetve a költségeket hogyan állják hogyan férjenek hozzá a jogi tanácsokhoz a menedékkérők. Úgy gondolom, hogy erről beszélgetnünk kell, egyeztetnünk kell, tisztában kell lennünk, hogy mondjuk százezer menedékkörő esetében mindenkinek ügyvédet biztosítani egy-egy tagállam kapacitásait meghaladná, és komoly, súlyos problémákat vetne fel. Nyilván ezt meg kell beszélnünk. Úgy gondolom, hogy a hatóságok tájékoztatása nagyon fontos, és szeretnék a, az úgynevezett minősített első fokról, illetve a gyorsított eljárásról is beszélni a bizottság javaslata szerint a gyorsított eljárás a közrend veszélyeztetése esetén tehát hogyha arról meggyőződik a tagállam, ebben az esetben nem lehet alkalmazni. Ugyanarra, hogy teljesen jogos ez a felvetés. Másfelől el kell gondolkodni azon, hogy mi a helyzet, hogyha egy menedékkérő inkoherens információkat ad, illetve nem ad információkat, ebben az esetben is felvetődik a sürgősségi eljárás megkérdőjelezése. Előfordul az is, hogy a menedékjoghoz nem kötődő kérelmek érkeznek. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki tiltott bevándorlónak minősül? ez az ember eltűnik, akkor felfüggesztik az eljárást, majd újraindítható az, mondja a bizottság. Több jogász azt mondja, hogy így szól ez a javaslat, így kell értelmezni. Valaki mondjuk jogellenes bevándorlónak minősül, de aztán utána újra menedékjogot kér, akkor ez egy új, eljárás, új eljárás legyen, lehet-e sürgősségi eljárás, kellenek-e új indokok az új eljáráshoz. Még egy dolog érdekel, mi a következménye annak, hogyha egy tagállam egyszerűen nem alkalmazza ezt a jogszabályt, hiszen folyton ebbe a problémába ütközünk a menedékjognál, releváns ez a kérdés, a parlamentnek oda kell figyelni arra, arra, hogy mind a 27 tagállam effektíve alkalmazza, hajtsa végre a menedékjogi szabályozást, vagyis juttassa érvényre azt, amiről mi itt döntünk. Egy, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent felvet kérdésként ez a javaslat. Köszönöm szépen, Holmájer úr! Van-e bárki másnak mondani valója? Úgy látom, hogy nincs senki, aki szeretne még reagálni a jelentés készítője Guillaume asszony ismertetőjére, vagy a módosítókra, akkor visszadom a szót Guillaume asszonynak. Legyen kedves, hogyha van még hozzátenni valója, azt hozzátenni. Igen, jeleztem, hogy mi a gond az emberi jogi bíróságnak az ítéletével számunkra. Holmájer asszony mm, már nagyon sok mindenről a dolog háromnegyed részéről említést tett, a jövő héten meg az egynegyedről is beszélhetünk. Szerintem két dolog kell, hogy legyen az egyeztetésünk középpontjában. Először is az egész eljárás egy különleges helyzetben kerül megtárgyalásra, hiszen eh, a földközi tengeri térség forrong, és bizonyos eh, feltevések is szerepet játszanak, esetleg több százezer ember indulna el az EU felé és kérne menedéket. Úgy gondolom, hogy azért alapvetően kelet-nyugati mozgásról <clears throat> van szó, nem annyira mm, déli ról, de ez a feltételezés, hogy elszabadulna a pokol, pillanatnyilag csak hipotézis, de nem lehet ezt ezzel visszaélni egy általánosabb kérdés megoldásában. anélkül, hogy előttem lenne a kristálygömb, és jóslásokba bocsátkoznék, mondom ezt. Második és utolsó dolog, amire szeretnék kitérni, Gen asszony a bizottságtól említette, hogy a parlament véleményét figyelembe veszik, a parlament véleményt fog alkotni, a bizottság új javaslatot készít, Úgyhogy nagyon fontos a parlament véleményének megfogalmazása. Ennek a véleménynek tényleg nagyon nagy a jelentősége, hiszen ezen iránymutatások alapján alakul majd ki az új javaslat. Azt hiszem, hogy már említettem, hogy szerintem ambiciózus szövegre van ö, szükség. Ö, és be kell mutatnunk, hogy mi nem szimbólum akarunk lenni, hanem igazi együttes jogalkotó. Elnök úr, ennyit akartam most itt mondani. Merci, merci Madame Guillaume, ça fait tout pour le moment. Guillaume asszony, akkor egyelőre ennyi? Jó, átérhetünk a napirend következő pontjára. We got point number three ez nem más, mint a 13. pont, a 2012-es költségvetési tervezetről folytatandó három oldalú megbeszélésről szóló megbízatás a témánk, eszmecsere. Francesca Balcáni asszony kollégánk felelőse ennek a témának. Első eszmecserére kerül most sor, itt a szakbizottságon belül a 2012-es költségvetés tervezetről. Bárcáni asszony. A 2012-es költségvetés legfőbb prioritásairól fog majd egyeztetni. Még mindig elég korai fázisban vagyunk, még nincsen saját előadónk, csak a Költségvetési Bizottságnak van jelentéstevője, április 20-ára várhat a mi részünkről, és nagyon fontos, hogy felkészüljünk a költségvetési trialógusra. Most meghallgatjuk Bálcáni asszonyt, utána pedig a többi képviselő mondhatja, mondhatja el véleményét. Bálcáni asszony. Tessék öné a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Ez az első eszmecsere az első szakbizottsággal, és arról van szó, hogy a 2012-es költségvetés tervezett prioritásait definiáljuk. Meg kell határozni ezeket. Új tehát a javaslatom. Szeretném, szeretnék egy újdonságot bevezetni. Először fordul elő az, hogy az európai kormányzást ilyen módon megerősítsük, ez egy nagyon komoly előrelépés. Az lenne a cél, hogy az európai nemzeti parlamentek koherensé tegyék költségvetéseiket az európai szemeszter programjával. Ez egy nagyon nagy újdonság. A 2020-as stratégiában mindenki minden szinten rákényszerül arra, hogy egyfajta koherenciát valósítson meg, és szerintem erre mindenképpen oda kell figyelni, ezt mindenképpen ki kell emelni. Ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy számos célkitűzést el tudjuk ért, érni. Szavahihetőbbek, erősebbek lehetünk, és sokkal jobban ki tudjuk használni forrásainkat a válság időszakában. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az európai hozzáadott érték testet öltsön ebben a formában. Úgy vélem, hogy az egész kérdésnek a kulcsa, tehát hogy hogyan lehet a 2020-as stratégiát és az európai szemesztert, szemesztert úgy összehangolni, hogy meglegyen a, meglegyen a szükséges költségvetés. Nos, ez, ez mindenképpen az elkövetkezendő évtized legfőbb célkitűzése, illetve az, azon belüli öt célkitűzést, és ezen keresztül érhetjük el. Ezt a 2020-as stratégia, stratégia nagyon fontos jelen bizottság számára, azért is, mert a szegénység elleni harc egy nagyon fontos célkitűzés, és az összes fontos témájával, tehát ennek a szakbizottságnak az összes fontos témájával foglalkozik ez a kérdés. Tehát az európai szegénység elleni platform az egyik ilyen. A 2012-es költségvetés, tehát úgy kell megalakítani, vagy kialakítani, hogy az Európai Parlamenttől kezdve, az összes többi európai intézményen keresztül megmutassuk azt, hogy egy igazi stratégiát szeretnénk kialakítani, tehát nem szeretnénk az elmúlt bukásokba belemenni, megismételni azokat, és e, úgy gondolom, hogy olyan prioritásokat kell kialakítani, amelyek nem az Európai Parlament prioritásai, hanem európai prioritások. Ez a szakbizottság a hármas A fejezettel kapcsolatban rendelkezik komoly jogkörökkel. Számos ügynökség esik a három a fejezetben 8 ilyen ügynökség van, és ezen fejezetnek a 22%-át teszik ezek, a, ezek az ügynökségek. A 2020-as stratégia prioritásaiból számos prioritás megfogalmazódik ezen, ezen ügynökségek hatáskörében, de gondolok itt például az egyiptomi, líbiai és tunéziai események visszhangjára is, Úgyhogy ma még talán elképzelhetetlen, hogy pontosan mire lesz szükség ezen fejezeten belül. Javaslatomban az, ö, azt láthatjuk, hogy a 2011-es költségvetéshez képest nagyon lecsökkent ennek a fejezetnek a marzsa, de az elmúlt év programozása alapján ez mégis több, mint amire számítani lehetett. Nagyon fontos, hogy politikai rugalmasságot tudhassunk magunkénak ezen fejezetben, tehát, hogy elő tudjunk készíteni bizonyos dolgokat, hogy kísérleti projektekre kerülhessen sor. Kényes téma tehát ez, és miután új kihívásaink vannak, új politikai kihívásaink vannak. Két kérdést szeretnék föltenni önöknek. Az első arról szólna, hogy hogyan lehetne az európai szemesztert a 2020-as stratégián belül hogyan lehetne ezt koherensé tenni, hogyan lehetne ezt az állampolgárok felé kommunikálni, hogyan lehet konkrét eszközökkel megvalósítani a 2020-as stratégiát. A kérdés ennek a kérdésnek a másik oldaláról is szól, hogyan lehet valódi rugalmassággal felruházni a költségvetést? Hogyan lehet új prioritásokra újszerű módon választ találni? ha egyáltalán erre lehetőség van, mert persze nemmel is lehet válaszolni ezzel, erre a kérdésre. Szükség van-e arra, hogy a prioritásokat újra definiáljuk? Nézzük meg, hogy vannak-e negatív prioritások, hiszen a prioritások megszüntetése is lehetőséget ad új értelmezésekre. Ehhez már most el kell gondolkozni azon, hogy milyen stratégiai fellépésekről van szó, tehát milyen olyan fellépések vannak, amelyeknek, amelyeket meg kell erősíteni 2012-re, illetve az előkészítő projektek, az előkészítő kísérleti projektek esetében melyikre van szükség. Elemezni kell tehát, hogy a felkészítő tevékenység, vagy előkészítő tevékenységek, illetve a kísérleti projektek működőképesek-e, amelyeket már elindítottuk, megfelelő eszközzel finanszírozzuk -e ezeket. Tehát csak akkor tudjuk ezeket a finanszírozásokat folytatni, hogyha megfelelő hatékonysággal működni. A munkadokumentum mindenki számára elérhető, és ennek az a legfőbb célja, hogy a prioritásokról valódi párbeszédet indítsunk annak semmi értelme, hogyha valódi keret nélkül évről évre újból elindítjuk a vitát a prioritásokról. Jó lenne, hogyha az egész sokkal koherensebben összefüggne. Azt hiszem, hogy önök is pontosan tudják, hogy milyen állásfoglalás tervezetről van szó. A tanács idei iránymutatásai rendkívül világosak, és ezekre valahogy reagálni kell. Az állásfoglalás illetve a határozat tervezetben nagyon fontos az, hogy valódi párbeszédre kerüljön sor, és a ágazati prioritásokat részletesen meg tudjuk határozni. Tehát, hogy 2012-ben mire lesz szükség. A 2012-es keretben Szeretnék nagyon nagy hangsúlyt fektetni a munka kérdésére, hiszen ez fontos része a 2020-as stratégiának. Európában nagyon kevés a munka lehetőség, kevés a nagy beruházás. Nem csak a kísérlet és a fejlesztés területén vannak gondok, hanem a KKV-kkal is. Tehát nagyon komoly lépés ez. Milyen konkrét prioritások gondoltak a szakbizottságok, és szerintem ez érdekes lehet a nemzeti parlamentekkel folytatott áprilisi párbeszédben is. Hiszen nekik is komoly szerepük van abban, hogy a 2012-es költségvetés hasznos legyen az állampolgároknak az elkövetkezendő években. Köszönöm. Grazie. Honorevole Köszönöm szépen, Valszáni asszony. Most jönnek a képviselők, hallgassuk meg az ő véleményüket is. Buszutil úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés készítőnek is, hogy talált időt arra, hogy eljöjjön körünkbe, és ezt a figyelemre méltó beszámolót megtegye. Biztos vagyok abban, hogy amikor a bizottságot végigjárja, akkor mindegyiknek elmondja, hogy a legfontosabb kérdés a kompetencia a költségvetés tekintetében, és nem fogjuk őt magára hagyni, mert mi is ugyanezt mondjuk. Mi is úgy gondoljuk, hogy ennek a bizottságnak a kompetenciái rendkívül fontosak, és megérdemlik, hogy rendkívüli figyelmet kapjon a jövő év költségvetése miatt. Azok a lépések, amiket 2012-es költségvetéssel teszünk, annak meg kell határoznia azt is, hogy az új pénzügyi iránymutatásban mit kívánunk megvalósítani. Hamarosan a Libe Bizottságban is lesz erről egy vita a pénzügyi keretekről, és hogy hogyan kell ezt a szabadság, biztonság, igazsági ügyi térség szempontjából vizsgálnunk. Azt hiszem, hogy hangsúlyozni szükséges, hogy a következő nagy lépés az Európai Unió számára az éppen az lesz, hogy az állampolgárok uniója legyen, és ezen foglalkozik a mi bizottságunk, és nagyon jó lenne, hogyha ez az üzenet, ez a politikai üzenet megfelelően eljutna a Költségvetési Bizottságban dolgozó kollégáinkhoz is. Vannak specifikus kérdések, amik felvetődnek azonnal, amikor a jövő évről beszélünk. Az egyik az a négy program, ami a szolidaritással, bevándorlással foglalkozik, és ennek a bizottságnak a kompetenciába tartozik. Sajnálatos módon még mindig várjuk ezeknek a programoknak a félidejű áttekintését, és hasznos lenne, hogyha ezeket mielőbb megkaphatnánk, hogy pontosabban tudjunk állásfoglalni abban, hogy mi az, amit a jövő évben fontosnak tartunk. De ez az a négy program, aminek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk. Másik dolog, a közelmúltbeli események, amit egyébként a jelentéstevő is említett, a mediterrán térségi események mindenekelőtt ez elindíthat egy olyan bevándorló hullámot, amilyennel még az Európai Unió nem találkozott, és ezért a mi részünkről fellépést igényel de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ehhez források is kellenek, hogy cselekedni tudjunk, mert egy dolog politikai nyilatkozatokat tenni, és más dolog megteremteni azokat a pénzügyi eszközöket, amikkel támogatni tudjuk az állásfoglalásainkat. És aztán ott van az ügynökségek ügye, ami, amelyek ugyancsak a mi bizottságunkhoz tartoznak. Fontos, hogy hallhassuk közvetlenül ezen ügynökségek vezetőitől, hogy őnekik milyen terveik vannak 2012-re, és egy jobban tudjuk megfogalmazni ajánlásainkat is a Költségvetési Bizottságnak. Az egyik ügynökség, a Frontex azonnal eszébe jut az embernek. A Frontex napjainkban nagyon fontos feladatokat lát el a mediterrán térségben, tekintettel azon eseményekre, amelyek Tunéziában, Líbiában történnek. Másik ilyen ügynökség a menekülteket támogató ügynökség, ez 2011-ben már feladatokat lát el, és jövő évben tovább kell a költségvetését biztosítanunk, hogy már teljes mértékben operatív legyen. És aztán itt vannak a különböző előkészítő feladatok. Én azt kérném a bizottságtól, hogy számoljon be arról, hogy azok a fellépések, amelyek már a múlt évi költségvetésben is szerepeltek, hogyan körültek ezek folytatásra, hogy jobban lássuk, hogy hogyan tudunk tervezni a jövő évre nézve. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm Buszotil úr. Más kívánne szólni? Keller asszony, öni a szó. Köszönöm szépen. Egyetértek abban, hogy meg kell vizsgálnunk a különböző költségvetési sorokat, amelyekért a LIBE a felelős, a az új, bár nem is annyira új, a Lisszaboni felelősségi körökkel. A másik dolog, ami ugyancsak említésre került már, hogy nagyon fontos, hogy mielőtt bármilyen prioritást meghatározunk, meg kell nézni, hogy a régi prioritásaink hol tartanak és új projekteket kell, mielőtt elfogadnánk, meg kell nézni, hogy mi az, ami működött a régi projektekből, mi az, ami nem. Nagyon nagy kár, hogy a félidejű áttekintések mindig kisnek, nem teljes körűek, és így tovább csak em, még em is akarom említeni külön a kísérleti projekteket. Azon is el kell gondolkodni, hogy akarjuk -e ezeket a továbbiakban is fenntartani, vagy milyen, milyen sorsot szánok nekünk. Nagyon nehéz látni, hogy mi, mert eldöntjük a ö, kísérleti projektet, de hogy hogyan kerül megvalósításra, mi történik velük, Szerintem ezt nagyon gondosan értékelni kell, mielőtt eldöntjük, hogy újabbakat akarunk, vagy megfolytatjuk folytatjuk ezeket elérték-e azokat a célokat, amiket szántunk nekik. Enélkül nehéz lenne új friss pénzt találni. Pénzből egyébként sem lesz több a jövő évben sem, tehát biztosítanunk kell, hogy elsősorban a prioritásokat finanszírozzuk, és ne legyen az, hogy évek igen át csak oda pumpáljuk a pénzt, és nincs eredmény. Köszönöm. Elnök, köszönöm Keller asszony. Más képviselő kíván -e hozzászólni? Kezéket tegyék fel, ha igen. Úgy tűnik, hogy más nem kíván szólni. Akkor Pálcáni asszony zárszó. Köszönöm. Csak egész röviden. Azt hiszem, hogy azt tűrhetem le ebből, hogy önök is aggad, aggad, aggódnak abban a aggódnak az irányt, hogy valóban megfelelő hatékonyságra törekednek-e az új prioritások. Mindenképpen oda kell figyelni tehát a kísérleti projektekre, illetve az előkészítő fellépésre. Ezek, eh, ezeken sok múlik, hiszen mi sokat tehetünk azért, hogy új inputot adjunk ennek a költségvetésnek, és eh, júniusban már a bizottságnak meg kéne küldeni az első kiértékelést, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy ezt az időt jól felhasználjuk, a már most működő projekteket, fellépéseket ki kell értékelnünk, így aztán szembenézhetünk arról, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem működött. Köszönöm szépen, Balcáni asszony. Jó. Akkor ez volt az árszó. Most pedig még egy dolgot hozzáadnék. A LIBE jelentéstevője a 2012-es költségvetésnek nem sokára kinevezendő, úgyhogy felkészülünk majd erre a véleményre is. Tehát a, a, a júniusban a költségvetési trialógusra itt fogunk felkészülni. Valószínűleg május végén kezdődik meg erre a felkészülés. Ezzel lezárnám a 13-as napi rendi pontot. Most haladjunk. 14. napi rendi pont következik. Repülési biztonság, illetve testszkennerek kérdése. közlekedési bizottságban Luis de Grandes úr ennek a kérdésnek a felelőse. Erről a véleménytervezetről kell most nekünk is véleményt alkotni. Tehát repülésbiztonság, illetve testszkennerek kérdése. Ez egy olyan vélemény, amivel kapcsolatban mi kértük, hogy az 50-es, illetve az 51-es házszabályt valahogyan értelmezzék erre. De Grandes úr véleményét fogjuk meghallgatni, és utána pedig Sargentini asszony mondja el majd a véleményét. De Grandes úr, kérem, kezdje meg a véleménytervezet bemutatását. Tessék! Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem megfelel ez az eljárás. Nem én vagyok egyébként ennek a véleménynek a felelőse, hanem a néppárt részéről én, is, én ö, foglalkozom ezzel, de alapvetően Sargentini azt hogy ennek a felelős. nem tudom, mi a megfelelő eljárási mód. Szerintem jól, jobb lenne, hogyha ő, mint a vélemény előadója szólalna fel először, és utána pedig én a néppárt nevében elmondom a mondandómat. Elnök, köszönöm szépen. Sargentini asszony, ön az előadó, tehát ön következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit már meg is hökkentem. Ahogy említette, nem is készíthettünk volna véleményt a LIBE részéről a TRAN szakbizottságnak, mert a mi véleményünk szerint alapvetően a LIBE az illetékes szakbizottsága, testszkenerek használata alapvetően olyan téma, amely kizárólag a mi szakbizottságunkra tartozik. A testszkenerekről szóló vita ráadásul nem csak a repülés biztonság vonatkozásában vetődik fel, Hát hadd emlékeztessek rá, hogy ennek a háznak volt az egyik első testszkenner a tulajdonában felvetődött a gondolat, hogy a, a fém detektorok helyett, amelyeket itt ebben a házban találhatunk, illetve nagyon sok múzeumban, testszkenerek váltanák fel. Tehát elképzelhetjük, hogy nem csak repülőtereken, hanem nagyon sok helyen, és nem csak a közlekedés szállítás céljaira használnák ezeket. Testszkenereket kifejezést használnám, nem a biztonsági szkenner kifejezést, hiszen erről van szó, az embernek a testét világítják át, illetve vizsgálják át. Lehet, hogy a Transzakbizottság a biztonsági szkenner kifejezést szereti, de én inkább ezt használnám. A véleményben az alapvető minimális követelményekről beszélek, a Libel szakbizottság szemszögéből, nem lehet teljes testet fényképezni, nem lehet az adatokat rögzíteni, nem szabad, hogy ezt lehessen látni, és természetesen választási lehetőséget kell adni az embereknek, hogy az ember át akar-e, vagy nem menni egy ilyen gépen, és hogyha nem, akkor megfelelő bánásmódot kell biztosítani magától értetődik, hogy az egész eh, eljárásnak az alapvető jogok, a magánélet szabadsága, az emberi méltóság szempontjainak figyelembevételével kell kialakítani, és ezeket az elveket nem lehet megszegni. Én külön beszélnék a röntgen technológiával működő szkennerekről, hogy ez eh, megengedhető-e, a véleményem az, hogy nem. Semmilyen kockázatot nem vállalhatunk, ami az egészséget illeti az emberi méltóság is alapvető jog, ugyanígy az emberi egészséghez való jog is, hogyha az egészséget veszélyeztetik, akkor az alapjog sértés. Azért hangsúlyozom ezt, mert az ENVI szakbizottság véleményét elolvastam, ugye ez a szakbizottság az egészségünkön örködik, és nem utasítja el a röngen használatát ilyen célokra. A parlament jelzést kell, hogy adjon a bizottságnak, hogyha mi jelzést adunk, hogy nem hagyjuk jóvá a röngehasználatát, akkor a bizottság oda fog figyelni ránk. Hogyha zavaros üzenetet küldünk, akkor a bizottság valószínűleg nem fogja elvetni a röngehasználatát. van még egy konkrét tényező, amire szeretnék rámutatni, a profilkészítés az alapjogok betartása, illetve a terrorizmus elleni küzdelem közötti egyensúly az zöldek szerint sosem járhat azzal, hogy profilt készítenek. Az MV szakbizottságában ugyanis pontosan a profilkészítést javasolják. Ha gondolják, akkor szélesebb körül nyilatkozatot is szívesen teszek erről. Szeretném hangsúlyozni, hogy a testszkennerek lehetséges elterjedése véleményünk szerint csak úgy történhet, hogy ilyen gyakorlatok ne alakuljanak ki. Kíváncsi lennénk az önök véleményére, és utána reagálnék is rájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sargentini asszony az Európai Bizottság részéről Cornelis úr van itt, szeretné kommentálni az elhangzottakat, mielőtt a szakbizottság tagjai vitába kezdenek, tehát most. Uh, igen, elnök úr, talán csak nagyon röviden szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy hol tart most a bizottság munkája. Most a hatástanulmány készítés végéhez értünk, ugye tavaly júniusban adtuk ki a kommunikációnkat, és a hatástanulmány most zárul, mihet lezárult, akkor tovább lépünk a tanulmány alapján, illetve annak a munkának az alapján természetesen, ami itt a parlamentben folyik, igyekszünk a komitológiában az elkövetkező hónapok során javaslatot tenni, Nyilván addigra a hatástanulmány eredményeit is tesszük, nyilvánosságra hozzuk. Én csak most ennyiről akartam tájékoztatni önöket, mármint arról, hogy hol tartunk a belső eljárásunkban. Köszönöm szépen, Cornelis úr! Most talán. De Grandes úrnak adná meg a szót, hogyha hajlandó hozzászólni, és utána pedig a képviselők szólhatnak hozzá. Tessék, de Grandis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Pontosan eljárási kérdésekben szeretnék hozzászólni. Önök is tudják, hogy árnyék jelentéstevő vagyok a néppárt részéről ebben a, ezen témában, ebben a véleményben. És én vagyok a fő jelentéstevője ennek a kérdésnek a közlekedési bizottságban. Itt a Libében Szeretném elmondani azt, hogy én sosem szóltam fel, sosem próbáltam ellentéteket teremteni a közlekedés és a Liber, és a Liber Bizottság között. Itt alap, alap jogi kérdésről van szó, és ilyen kérdésekben szerintem a libe az illetékes. Számomra nem lényeges az, hogy milyen sorrendben szólalunk fel, de eljárási szempontból lehet, hogy egyszerűbb lenne először, az, el, először a véleményt megismerni, amit már egyébként lefordítatnak éppen, és utána pedig a, a fő jelentéstevőt. Itt helyettes tag vagyok. Próbáltam előzetesen felmérni a terepet Sargentini asszonynal, hogy megbeszéljük, hogy miben értünk egyet, miben nem. Illetve, hogy vannak -e átfedések, illetve, és pontosan miről kéne szólnia a LIBE véleménynek az alapjogok védelme, illetve a megelőzés témájában. Nos, a közlekedési bizottság jelentése a sajnálatos terror cselekmények, vagy ilyen cselekmény kísérletek tükrében sokkal bonyolultabbá, bonyolultabb lesz, és alapvetően meg kell nehezíteni a folyadékok a folyadékok repülőtéri vizsgálatát, illetve nagyon nehéz lesz a, a repülni vágyók ellenőrzése is. A helyzet tehát olyan, ami ennek azt ismerjük, sajnos ezt nem tudjuk megváltoztatni, szigorúnak kell lennünk. Talán Sargentini asszony is így gondolkodik, de hadd mondjam el azt, hogy én a bizottsággal nagyon sokat egyeztettem a szakértőkkel és a különböző frakciókkal, azzal kapcsolatban, hogy vajon a tagállamok önként dönthetik el azt, vagy szabadon dönthetik el azt, hogy alkalmaznak-e testkenert. Hogyha úgy döntenek, hogy használnak egy ilyen készüléket, akkor vajon be kellett tartatni velük minimum normákat annak elkerülése véget, hogy különböző normák érvényesüljenek, illetve hogy a lehető legkevésbé zavarjuk az utasokat. Szeretném azt is elmondani, hogy arra jutottam a jelentésben, hogy a utasok körében mindenképpen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy döntsenek arról az utasok, hogy alávetik-e magukat a test testszkennernek. És mi történik azokkal, akik nemet mondanak? Ezeket az utasokat hasonlóan hatékony módszerek segítségével kell átvizsgálni. Tehát nem kötelező a tagállamok számára, de valamilyen módon harmonizálni kell a minimum normákat, illetve az utasok számára. Lehetővé kell tenni a döntést, a választási lehetőséget, viszont hogyha egy utas elutasítja a testszkennert, akkor más módszereknek kell alávetnie magát. Ez a kérdés nem egy légből kapott dolog. Annak idején ide a parlamentbe elérkezett egy egy, ide, ide elérkezett egy olyan testszkenner projekt, ami nem felelt meg a mi követelményeinknek, adatvédelem, személyiségi jogok, stb. stb. Most pedig, amikor a bizottság kiadja ezt a nyilatkozatot, ők már te, teljesítették a házi feladatukat, tehát teljesítették azt, amit a parlament kér tőlük. Szerintem legalábbis. Amikor Sargentini asszonynal négy szem közt egyeztettem, akkor azt mondtam, hogy az új technológiák mindenképpen garantálják azokat a kérdéseket, amelyeket számon kértünk. Nos, milyen megoldandó kérdések vannak még? Ezt már Sargentini hogy kiválóan kiemelte az a véleményében adatvédelem például. Nagyon fontos, hogy csak arra a célra használják fel ezeket az adatokat, amire összegyűjtették őket, nem szabad ezeket későbbiekben felhasználni, nem szabad ezeket az adatokat tárolni. Nagyon fontos, hogy a személyek magánéletét, magánjogát védjük, tehát, hogy a teljes emberi test ne legyen kivehető, és nagyon fontos az is, hogy hogy azon ö, személyek, akik nem vetik magukat alá a rendszernek, ők milyen módszereknek kell, hogy alávessék magukat, és nagyon fontos, mint említettem már, a, hogy garanciákat adjunk meg az adatvédelemmel kapcsolatban. Nekünk nem feladunk, feladatunk az, hogy kijöjjük, hogy mely, melyik a legjobb technikai megoldás. Sőt, bár úgy tűnik, hogy túllépek a hatáskörömön, nem nekünk kell megmondanunk azt, hogy a terrorizmus ellen hogy lehet a leghatékonyabban fellépni. De itt a saját biztonságunkról van szó, úgyhogy ez mindenképpen nagyon komoly téma. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor azt, hogy a részletekre kitérjünk, és ezt megtette Sargentini asszony is a véleményében. Mikor elolvassák a jelentésemet, akkor majd meglátják, hogy nagyon komoly átfedést tapasztalható a Sargentini véleménnyel. Néhány dolgot hadd mondjak, hadd emeljek ki. Elképzelhető, hogy a Libes szakbizottság saját kezdeményezéséből szeretné a test szkenerek kérdését más témákban is felhasználni, tehát nem csak repülésbiztonság esetében, hanem mondjuk múzeumok esetében. Szerintem ez tökéletesen elképzelhetetlen. Nem lenne jó, hogyha ilyen típusú üzenetek kerülnének ki innen. Van itt még egy nagyon kényes téma, és ezzel be is fejezném a mondandómat, hogy nehogy elfáradjanak. Én a jelentésemben, ezt már most megmondom előre, kimondom azt, hogy a röntgen technikát nem szabad használni a testkenerekben. A sérült személyekre kell gondolni, például a gyermekekre, a terhes nőkre, illetve a repülőtéri dolgozókra. Úgy vélem tehát, hogy a röntgen technikát be kell tiltani, hogyha egy bizonyos sugár értéket meghaladnak ezek a készülékek. és nem szabad megengedni azt, hogy minden esetben a testszkennerek ezt a technológiát használják. A tagállamoknak azonban van olyan lehetősége, hogy szigorúbb szabályokat léptessenek életbe, és mert tényleg lezárom a mondanomat, ezek a tagállamokhoz, tagállamokat illető jogokat, jogok, ezeket nem tudjuk megtagadni, és remélem, hogy hamarosan olvashatják majd a végleges véleményemet, illetve jelentésemet. Elnök, köszönöm szépen! Sargentini asszonyt is rövidesen meghallgatjuk, de most a képviselőknek adom meg először a szót. Buszuddil úr, ön kért szót elsőnek. Az én kérdésemmel már foglalkozott a jelentéstevő. Rendben, mondja az elnök, akkor Morales úr. Köszönöm szépen. Először is nagyon sok időt töltöttünk már ennek a jelentésnek a megbeszélése, hogy tulajdonképpen az 50-es cikk alá tartozik-e vagy sem illetve a közlekedési bizottságban dolgozó kollégákkal is beszéltünk. Ők kérték tulajdonképpen ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Utána azt is el kellett döntenünk, hogy rengeteg aspektusa van ennek a biztonsági jelentésnek, hogy úgy éreztük, hogy ezért szükséges ez a kérés. Aztán megkértük a közlekedési bizottságot, hogy vegye figyelembe, hogy abban az most nagyon is napirenden lévő kérdés ez a test szkenner, és úgy tűnik, hogy a Libe kollégák felvetették, és nagyon fontosnak tartják a, a szabadságú jogokkal kapcsolatos kép, kép, kérdéseket, hogy a test megjelenik, a nem elátható az illető személynek, és ezért Sargentini asszonynal együtt arra igyekeztünk, hogy minél hatékonyabb hozzájárulást adjunk a jelentéshez. Nagyon fontos ez a jelentés, mert csak, hogy ennek alapján tudjuk elemezni azokat a kulcsfontosságú pontokat, nagyon nehéz bevezetni ezeket a testszkennereket a repülőt tereken. Fontos lenne látni azt, hogy hogyan működik, és hogy hogyan működik a biztonsági rendszer ezekkel. Lehet, hogy Sargentini azt, hogy ezt jobban ismeri, de például Heathrow-n már voltak ilyen próbálkozások próbaüzemben. Ami pedig az alapvető jogok kérdését illeti, ami nekünk a legfontosabb, hogy mindenki maga dönthesse el, hogy vállalja-e azt, hogy átmegy rajta, vagy sem. És hogyha valaki nem akar a szkenneren átmenni, akkor pedig egy szokásos biztonsági eljárás alá vessék. Az igazi probléma az az, hogy inkonzisztensek a repülőterek egymással, ezzel összezavarják az utazó közönséget. A másik dolog, hogy függetlenül attól, hogy ez a body, ez a testszkenner, minden nagyobb repülőtéren, hogyha használják, látható a kép, és a kép, amit én láttam, meg kell, hogy mondjam, hogy ezek, egy biztonsági személy van, egy külön szobában ül, ő megnézi a kérdést, és meg tudja azt mondani, hogy esetleg vissza valami olyat az illető, ami veszélyes lehet, de csak, egyébként csak a test körvonalakat látja. Itt az igazi kérdés az, hogy hogy bizonyos meghatározzuk azt, hogy hol kerülhet ez felhasználásra, hogy minden teszkenner ilyen típusú képeket adjon. Mert Sargentini azt mondja, hogy mindenképpen nem azonosítható képekkel kell, hogy dolgozzanak. De az nem világos, hogy mennyire lenne elterjedt ez a technológia, és hogyha nem elterjedt, akkor is felvetődik a magánélethez való jog, a személyes képek felhasználása, és így tovább. Már így is volt olyan, hogy egy-egy ilyen kép kikerült. A második dolog, a profilkészítés és az egyéb biztonsági kérdések, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a repülésbiztonsághoz. Azt javasolnám a kollégáknak és Szercsentini asszonynak segítsük, és tegyünk módosító indítványokat, tehát, hogy illeszkedjünk ehhez a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy a testszkennert nem szabad, mint egyetlen kérdést kezelni. Nagyon szorosan együtt kell működnünk, mert ez a technológia olyan sebességgel ö, dör be, és megy előre, hogy az egyes nagy repülőterek változtatnak a politikájukon, és ez is zűrzavart okoz. A közlekedési jelentés is azt mutatja, hogy a nagy közönségnek a helyzete is nagyon fontos. Túl gyors a fejlődés, és ez inkonzisztensnek tűnik. Mindenki biztonságban szeretne lenni, de Fontos, hogy saját kezdeményezési jelentéssel megmutassuk, hogy az Európai Parlament merre megy, és a nagy közönséggel is, ben is ezt tudatosítsuk. Ugyanis különösen a nagy repülőterek különböző biztonsági intézkedéseket és berendezéseket használnak. Van, ahol már van teszkenner, van, ahol nincs. Tehát úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy ezt az egész kérdést kézbe vegyük. Egy soha vissza nem térő alkalom, és akik ezzel kapcsolatban szeretnek beszél, szeretnének szólni, az is nagyon jól mutatja, hogy mennyire napi renden lévő kérdés ez. Köszönöm szépen. Indevelte asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani mindkét jelentéstevőnek az elvégzett munkáért és nagyon nagy mértékben támogatom Sargentini asszony megközelítését. Mindazonáltal az én frakcióm számos módosító indítványt fog Nyújtani. nem annyira azért, hogy változtassunk a szövegen, hanem inkább azért, hogy újabb elemeket vigyünk bele. Általános kérdés nem módosítással kapcsolatos, hogy melyik bizottságok a kompetensek a Trannek lett az ügye, mert úgy gondoltuk, hogy a repülőtereken vannak két szkennerek, de abban a pillanatban, hogyha máshová is telepítenek ilyen szkennereket, akkor már egyáltalán nem Tren bizottságnak az ügye, hanem akkor már a LIBE területére vonatkozik sokkal inkább. Mert ahogy Claude Morales is említette, ez mindenképpen egy biztonság és polgári szabadságjogok együttes meglétének kérdése. És mindig elkövetjük azt a hibát, hogy belemegyünk a vitába, de és a részletekről vitázunk, még mielőtt feltennénk az elvi kérdéseket. Egyáltalán szükségünk van erre megkapjuk-e ettől azt, amit szeretnénk? Egyáltalán mit szeretnénk elérni ezzel? Meghatároztuk-e már egyáltalán? Szerintem nem. Azt reméljük-e, hogy ezzel fogunk majd terroristákat fogni, akik be akarnak menni egy e, robbanóanyaggal a repülőre, akarnak fölmenni, vagy mondjuk egy nagy bevásárlóközpontba, mert ezt nem fogja tudni mert hogyha például a testüregekbe elrejtik a ö, robbanóanyagot, akkor ezt nem mutatja ki a szkenner. Tehát azért ezt is látni kell. Különböző típusú ilyen szkennerek vannak. Akarunk-e más típusú bűnügyeket is felderíteni, például kis mennyiségű kábítószer csempészetet. Ez egy nagyon is jogos ok lenne, de nyilvánvalóan nem ugyanaz, mint hogyha terroristákat akarunk ezzel felderíteni, olyanokat, akik mondjuk robbanóanyagot akarnak repülőgépre felvinni. Világosan meg kell határozni, hogy mi a célunk ezzel amíg nem határoztuk meg világosan a céljainkat, és ez nem először van így. Másik elem, amit ugyancsak nem, nem téveszthetünk szem elől, ez a finanszírozás kérdése. Tranna Libe bizottsággal együtt kell ezt kezelnünk. Érdekelne a bizottságnak a, az indoklása, azt mondják, hogy nagyon sok tagállam gondol arra, hogy vagy kötelezővé teszi, vagy legalábbis felszereli a testszkennereket, ezért jó, hogyha van egy európai megközelítés. Első látásra nagyon logikusnak tűnik mindez, de aztán, hogyha azt mondja a bizottság, hogy azért tudjuk, mert nagyon sok országban folynak kísérleti projektek, rendben, de azt is tudnunk kellene, hogy ezeket az Európai Bizottság finanszírozta, mert ez egy nagyon ilyen önmagába visszafutó érvelés. De abszolút átláthatóság kell arról, hogy ki finanszírozta, a kísérleti projekteket, ki fogja finanszírozni ezeknek a szkennereknek a felszerelését. Ezt egyértelműen látnunk kell, és azt is tudni kell, hogy melybe fog ez kerülni. Mert nagyon gyakran az van, hogy egyszerűen elfogadunk jogszabályokat, csak azt nem vizsgáljuk meg, hogy mennyibe fog ez kerülni. Szóval lehet, és az is kérdés, hogy megéri-e az árát. Lehet, hogy nem nem tudom, hogy egy nemzeti parlamentbe lehetne úgy elfogadni egy törvényt, hogy nem tudják, hogy mennyit kell majd fizetni az adófizetőnek ezért. Még akkor is, hogyha ez önkéntesen kerül alkalmazásra, akkor is van neki költsége. Ami pedig a, azt a kérdést illeti, hogy választható legyen, és mennyire valóban önkéntes, mert ugye vagy alternatíva, vagy átmegy a szkenneren, vagy pedig akkor egy teljes motozásban lesz része az illetőnek. Az Egyesült Államokban, hogy mi, mit jelent a teljes testi motozás, most nem akarom innen ezt ismét ismertetni, mert nagyon én érezném magamat kényelmetlenül, de azt elmondhatom, hogy nem egy kellemes élmény. Nagyon sokan az Egyesült Államokban ezt mondták, hogy nincs valós alternatíva, nincs igazi választási lehetőség, egyszerűen át kell menni a teszkenneren, és tudjuk az Egyesült Államok belé tapasztalatokból is, hogy nem tökéletes világ, és vannak visszaélések is van visszaélés, képeket letárolnak, kiszivárogtatnak, vannak, akiket értekelnek ezek, azonos nemű vagy más neműek képeit nézegetik, és hogyha tudjuk, hogy valamennyien emberek vagyunk, és tudjuk, hogy a kísértés mindenütt jelen van, kellene, hogy legyen erre biztos, ö, különböző büntetés is, akik ezzel. Az Egyesült Államokban nagyon súlyosak a büntetések, még börtönbüntetés is lehet annak, akik a teszkenerek képeivel visszaélnek. Ehhez hasonló nálunk is akkor szükséges lenne. És végezetül a saját hazámban és biztos vagyok, hogy más tagállamokban is ez a helyzet. Az kormány elutasította azt, hogy teljes tájékoztatást adjon a technikai specifikációról. Az Egyesült Államokban a polgári jogi szervezet elérte, és nagyon érdekes dolgokra jöttek rá, hogy azzal ellentétben, amit a kormány mondott, az amely, a, a, a, egy olyan szkennert kértek, aminek igenis van lehetőség letárolni a képeket és exportálni, utána kivinni a képeket. Ez nagyon érdekes, mert teljesen más, mint amit mondott a kormány korábban. Az én kormányom sem hajlandó ezt az átláthatóságot megadni, akkor miért kellene beleegyeznünk a nemzeti kormányok ilyen irányú kérésébe és megadni a zöld utat a teszkenereknek? Úgyhogy mit mindenképpen ezt meg kell vizsgálni, hogyha az, egy, az Európai Parlament ehhez hozzájárul, akkor minden technikai specifikációt meg kell, hogy kapjunk, nem lehet titkosítani. És szerintem ez egy előfeltétel kell, hogy legyen. Köszönöm. Diaz de Mera úr következik. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én igenis harcos kedvű voltam, és vagyok, ahogy ezt tudja ön is, elnök úr, és a trans, tehát a közlekedési bizottsága szembe szegültem, és mi mindig is úgy gondoltuk, jó, magam is, hogy itt a LIBE bizottság legyen az illetékes ebben a kérdésben. Ez a helyzet alakult ki, sajnálatos, de a jó hír az, hogy két nagyon jó jelentéstevőnk van, Luis de Grande úr az illetékes bizottságban, és Sargentini asszony itt nálunk. Ez tehát jó. Néhány általános megfontolás. Nem volt még lehetőségünk arra, hogy elolvassuk, hogy mit írtak az előadó, illetve a jelentéstevő, még csak hallottunk erről, tehát az ő beszámolójukat hallottuk. Úgy gondolom azonban, hogy vannak olyan gondolatok, amelyeket én el tudok fogadni, de néhány dologgal ezeket kiegészíteném. Egy ilyen típusú jelentésnek négy dolgot kell teljesíteni. Jogalap, arányosság, szubszidaritás, illetve gazdasági kihatás. Ezeket az alapkérdéseket kell figyelembe venni. Aztán második dolog. Repülési biztonságról van szó, nem földi, nem, nem folyami, nem tengeri biztonságról, hanem repülés biztonságról, légi biztonságról, különös tekintettől a, különös tekintettel a testkenerekre. Erről fogok most tehát beszélni. Azt hiszem, a jelentéstevők is pontosan, pontosan tudják, hogy a biztonságot tiszteletben kell tartani, de bizonyos értékek elismerése mellett. Egészség, a személyes adatok védelme, a magánélet védelme, az arányosság elve. És ide tartozik az is, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk az utast, és a lehető legkevesebb idő alatt, illetve hogy a képeket, a felvételeket a lehető leghamarabb megsemmisítsük. Ezek alapkörülmények, alapfeltételek. Még néhány alapvető dolog, amelyeket tartalmaznia kell a amelyeket meg kell találni a jelentésekben, az elrettentés kérdése például, ezt nem hallottam eddig, aztán a prevenció, ezt se hallottam. Aztán a feltérképezés, illetve az emberi jogok, illetve az ö, emberi alapjogok kérdése. Ez volt az első pontom. A következő. Minimum normák meghatározása. Mindig ezzel foglalkozunk, a 27 tagállamnak a minimum normákban kell megegyezni. Aztán az utasok számára választási lehetőség biztosítása, tehát hogy nem kötelező jellegű a tesztkener. Azért azt tudjuk, hogy ha az utas nem hallandó magát alávetni ennek, akkor a tagállam nyilván kitalál valami, valamilyen kellemes ellenőrzési módszert, amire utalt Szof is, tehát még bonyolultabb egészségre, alapjogokra még ártalmasabb vizsgálatokat fognak kitalálni, úgyhogy itt is oda kell figyelni a minimum normákra. Azt is ki kell emelni a két, elő, a két velem, véleményben, hogy milyen típusú szkennerekről itt van, eh, szkennerekről van szó, testszkennerek van itt szó, külön kis kabinokról, vagy olyanokról, amelyek a tiltott anyagok, illetve a robbanó anyagok szállítását próbálják megelőzni. Tehát itt 4 plusz 4 plusz 3 feltételt említettem. Szerintem mindegyiket el tudják fogadni a jelentéstevők, és remélem, hogy konstruktív módosításokat fognak majd kapni az előadók. Köszönöm szépen, Szipel asszony! Ja, schön, danke, Vorsitzende. Ich möchte eigentlich... Köszönöm szépen, elnök úr, egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Vagy legalábbis a következő tézést felvetni Ki eh, döntött úgy, hogy biztonsági szkennerekről beszéljünk. Amikor szkennelnek valamit, akkor eh, valamilyen eh, tárgyat szkennelnek, itt pedig emberi testről van szó. Még egy dolog, nem szabad megfeledkezni azokról az emberekről, akiket alávetnek a, a szkennernek. Van, aki ellenzi ezt. Nem egyszerűen a személyes adatok védelméről van itt szó, utalnék a korábbi vitára. <clears throat> Ugye tárolják a képeket, akkor is, hogyha nem mondják ezt meg. Itt az emberi jogokról, a személyes jogokról van szó, illetve arról, hogy egyáltalán milyen hozzáadott értéket jelent egy ilyen szkenner használata. Erre a kérdésre még nem sikerült választ kapnunk. A biztonsági szkenner koncepció véleményem szerint a valóság elkendőzését szolgálja, illetve a vita megkerülését. Biztonsági szkenner nagyon jól hangzik, eh, nagyon megnyugtató mindenki számára ez a fogalom. Szerintem nem megfelelő fogalmat használnak. Azt tenné lehetővé ez, hogy a tagállamok sokkal messzebbre menjenek, mint mi akarnánk, és egyáltalán mennyit akarunk mi fizetni mindezért. Mrs. Botskurt. Danke, Bockurt asszony, jönni a szó. Köszönöm Köszönöm szépen, először is megköszönöm mindkét jelentős munkáját. Sargentini asszony véleménye nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz, de nagyon sok olyan észrevételt is tartalmaz, amelyhez később Grandes Pascal úr kapcsolódik. Azt hallottuk Grandes de Pascal úrtól, hogy a tagállamok döntenek arról, hogy ezeket a testkeneket alkalmazzák-e, de bizonyos minimum normáknak meg kell felelniük. Ez minden bizonyal hozzájárul majd az európai biztonsághoz. Egyes országokban lesznek testkenerek, másokban nem. Elképzelhető, hogy egy ország egy repülőterén lesznek ilyenek, más, máshol nem. Úgyhogy akiknek rossz szándékaik vannak, azok egész egyszerűen felmérik a terepet, hol van ilyen szkener, hol nincs, és oda mennek, ahol ott utaznak, ahol nincs ilyen testszkener. Aztán minimum normák. Vajon ennek a technológiának milyen hatása van az emberi egészségre? Használnak-e röntgen technológiát? Illetve van olyan hatása a teszkenereknek, mint a röntgensugaraknak. Mi történik akkor, hogyha nem alkalmazunk ilyen készülékeket? Múlt héten testkener felvételt készítettek rólam. Hm. De ezen túl még meg is motoztak. Kérdésem tehát, hogy milyen hatása lesz annak, vagy milyen következménye lesz annak, hogyha az ember nem halandó alá vetni magát a testkeremek, hogyha mindenképpen megmotozzák. Köszönöm szépen, Álfánó kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én teljes mértékben egyetértek azzal, amit mostanáig elmondtak a kollégák. A szkennerek kérdése mindenképpen kérdése mindenképpen alapvető fontosságú de ide tartozik ezen irányelv alá azt hiszem a folyadékok szállítása is. A hármas bekezdést talán rosszul is lehet értelmezni, félre is lehet értelmezni, és ezt nyilván el kéne kerülni. Tehát a repülőtereken kívüli használatról van itt szó, nem hiszem, hogy ezt meg kéne engedni, hiszen így a repülőtéri területeket, vagy a repülőtér környéki területeket militarizálnak. Nyilván nem ez a szándékunk. Hazámban gyakorlatilag teljesen elálltak a body scannerek használata mellől. Kérdésem, hogy hány országban, hány tagállama használják ezt, hány reptéren és hallottuk, hogy gyakorlatilag nagyon keveset, keveset tudunk ezen készülékekről. Pontosan, vagy körülbelül hány olyan tagállam van, ahol használják ezeket a készülékeket? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy érdekes vitát hallottunk, érdekes lesz majd meghallgatni Szarhentini asszonynak a reagálását is, de először talán az Alfano asszony által a bizottságnak feltett konkrét kérdésre hallgassuk meg a választ, vagyis, hogy mi a helyzet Európában, hány helyen alkalmazzák a testszkenereket. Bizottság, tessék. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is emlékeztetni szeretnék rá, hogy továbbra is fenyegetés alatt áll a polgári repülés az információink szerint, és ezért foglalkozunk ezzel a területen. Másfelől pedig nagyon részletes EU szintű szabályozás érvényesül a polgári repülésben, ami más területeken nincs meg, és ezért foglalkozunk ezzel a területtel a munkaprogramunkban, a bizottság csak a repülésbiztonság vonatkozásában foglalkozik, tehát a teszkenerekkel semmilyen más felhasználásukkal nem foglalkozik. Szerhetini asszony utalt a bizottságnak arra teljesen ártatlan javaslatára, hogy a testszkenereket is lehetne használni. Levontuk a mm, tanulságot ebből, és most már komolyan minden aspektus megvizsgálunk az Európai Adatvédelmi Biztostól, az alapjogi ügynökségtől is véleményt kértünk, illetve nyilvános vitát akarunk lefolytatni. A hatástanulmány végső szakaszában minden aspektusra ki fogunk térni, szociális, gazdasági alapjogokra, egészségügyi szempontokra, látni fogják a szövegből, hogy nagyon részletesen vizsgálnak, vizsgáltak minden olyan aspektust, ami itt felvetődött ezen a mai ülésen. Néhány évvel ezelőtt vetődött fel először hogy egyfelől nagyon jelentős a technológiai haladás, egy csomó technológiai vívmány segít a biztonság fenntartásában. Ez persze nem jelenti azt, hogy a gépek magukban, önmagukban tökéletesek lennének, megfelelően kell őket működtetni, és garanciákra van szükség természetesen a szkennerek használatakor. Néhány konkrétumra hadd reagáljak volt először is egy pácika ember kép használat, ami elterjedt. Mi nem szeretnénk magát a technológiát túlságosan szigorúan szabályozni, mert hogyha túl részletesek vagyunk a szabályozásban, akkor esetleg valamelyik beszállítónak kedvezünk. Mert technológia semlegesen kívánunk szabályozni, ez persze nem jelenti azt, hogy ne foganatosíthatnánk alapvető kritériumokat. A profil készítést nem pártoljuk, ami a pénzügyi feltételeket illeti, semmilyen projektet nem finanszírozott a teszkenerek esetében, kipróbálást, az Európai Bizottság nincs is erre költségvetésünk. Ezt a tagállamok végezték és a pilotprojekteket, teszteket egyébként ösztökéljük, biztatjuk a jogszabályaink szerint is, hiszen így lehet többet megtudni a, do- a dolgok állásáról. Az elmúlt években voltak ilyen pilotprojektek, és ennek köszönhetően tudjuk, hogy hogy működnek ezek a gépek. Ami a költségeket illeti, ezekre is részletesen kitér majd a hatástanulmány, végül pedig hogy hány tagállam használja őket, az igaz, hogy csak néhány, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Dánia végeztek tesztelést, pilot projektet, kísérleti projektet, illetve Franciaország és Olaszország kisebb mértékben, de figyelme kell venni, hogy pillanatnyilag ez nem egy engedélyezett átvizsgálási mód, Tehát pillanatnyilag csak kipróbálás alapján, vagy kipróbálás keretében lehet ilyeneket használni, az mi engedélyünkkel. Ennyit szeretnék mondani a kérdésekre válaszul. Köszönöm, Szárhentini asszony végső megjegyzések. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kérdés és megjegyzés vetődött fel. És látom, hogy a, a Libe árnyék előadóra tekint. Mert ez a helyzet most a Libe szakbizottságban, Boszkur, De Grandes kollégák kérdéseket tettek föl. Sophie Intfeld asszony kérdése nagyon releváns, nem tudok válaszolni, de nagyon szigorú, releváns, minimális követelményekre van szükség, tartok tőle, hogy az a többségi válasz is, nem csak az én véleményem, hogy igenis szigorú, minimális elvárásokra van szükség. Terrorellenes intézkedésekről van itt szó, bűnüldözés, sel is össze lehet ezt mosni, de én nem gondolom így nagyon sokszor az eszközöket másra használják, nem rendeltetésszerűen használják fel. De Grandes úr válaszának nagyon örülök, hogy önkéntes kell, hogy legyen a felhasználás. Nyilván az önkéntesség kérdését is vizsgálni kell, de amennyiben a minimális normák korrektek, akkor lehet, hogy nem jelent majd akkora gondot adott esetben átmenni egy ilyen készüléken. Morales úr szankciókat javasol a visszaélések esetére. Tudom, hogy Heathrow és Manchesterben hogyan működik, ez, ez a legrosszabb példa szerintem, amit elképzelhetünk hiszron távol ül egy kezelő, aki fotókat nézeget. Szerintem ez nem megfelelő, ez nem felel meg az alapkövetelményeknek. A bizottság képviselő azt mondta, hogy technológia semleges szabályokat akarnak, én ezt megértem, de mégis azt mondom, hogy a csúcs technológia alapján minimális normákat kell megfogalmazni Ettől még nem kell megmondani, milyen típusú legyen a szkenner berendezés, inkább azt kell megmondani, milyen típusú ne legyen. Most képzeljük el, hogy egyes repülőtereken röntgensugaras gépek működnek máshol, meg mások. Most honnan tudná egy utas, hogy ez a gép biztonságos vagy nem? És gondolják el, hogy milyen sorok alakulnak ki, hogyha terhes anyák, kisgyermekesek, pilóták, stewardessek nem akarnak átmenni rajta, mert lehet, hogy röntgen sugárral működik, hogyha azt is mondják, hogy nem magas a sugárzás szintje, Beszéltem légitársaságokkal, akik attól tartanak, hogy több incidens is kialakulhat sorbállás körzben, amikor beszállnak a repülőbe az emberek, mert nem tartják esetleg biztonságosnak ezeket a, a <clears throat> berendezéseket. Manchesterben, Heathrowban nem megfelelő a felhasználás, és Manchesterben igenis van némi profilkészítés is, ezt teljes mértékben ellenzem. <clears throat> nem biztonságot szkenelünk, hanem testeket, teljesen egyetértek, Boszkurt kollega minimális normákról beszélt, hogyha a véleményemet elolvassák, meg is fogalmaztuk a minimális normákat. Korábban is beszéltünk erről, Grandes úr alapjogi alapjogok fontosságáról beszélt, az önkéntesség fontosságáról, az alapjogi megközelítésben, a lébe megközelítésében egymásra találunk. A szkennerek lehetnek akár tökéletesek is, de nagyon fontos, hogy megfelelően ki legyenek képezve a kezelők, és hogyha valaki átment a gépen, akkor utána már tényleg minősüljön tisztának, és semmiféle profilkészítés ne fordulhasson elő. Van még valami, amit mondani szeretnék, mi is volt az. De Grandes úr azt mondja, hogy sajnálatos, hogy nem vártuk meg a jelentését, és nem arra reagálunk a véleményünkben. Igen, csak hogy mi szerettük volna befolyásolni az önök munkáját is, és én meg úgy gondolom, hogy önöknek kellene elhalasztani a szavazást az önök szakbizottságában, mert különben nem tudunk alkalmazkodni az önök jelentéséhez. Kihagytam valamit? Nem. Akkor ennyit akartam mondani, köszönöm elnök úr. Köszönöm Szarhentini úr. Köszönöm szépen, De Grandes úr. Bizonyára. Ön is pontosan érzékeli, és hát ez érthető is, hogy Sargentini azt hogy mint előadó szeretné kezében tartani a gyeplőt. Most pedig ön következik. Kérem, hogy nagyon-nagyon röviden tegye meg a záró észrevételeit, hogy már nem nagyon van már idő. Igen, köszönöm, elnök úr. Sargentini asszony az e- a vélemény előadója, neki van joga az utolsó, neki van az utolsó szó jogán bármilyen hatásköre vagy joga. Én nem próbálkozom ezzel. Én nem vádoltam senkit azzal, hogy nem, váltak, nem várták meg az én jelentésemet, de hát én csak azt próbáltam kidambarítani, hogy ez, a helyzet így van, a helyzet ilyen. Én próbáltam előzetesen ö, érzékeltetni ezt Sargentini asszonynal, próbáltam előzetesen tapogatózni, hogy mi a helyzet az ő véleményem, véleményével, az én jelentésemben, hogy legyenek nagy átfedések. Az én anyagom már megszületett spanyolul, most fordítás alatt el. Elnök úr, a képviselők azt láthatják, hogy a legtöbb itt felmerült kérdést megtárgyalom a jelentésemben. Lehet, hogy egyetértenek az általam javasolt megoldásokkal, lehet, hogy nem, de gyakorlatilag minden felmerült. Elnök úr, a terrorizmus elleni harc nem önkéntes. A terrorizmussal kapcsolatban mindenképpen föl kell lépni az állami hatóságnak, mindenképpen csökkenteni kell a hatásukat. Természetesen a tökéletes hatékonyság nem létezik, de mindent meg kell tenni azért, hogy a lehető legjobban fel tud, meg kell tenni azért, hogy, az, hogy a lehető legjobban fel tudjunk lépni a terrorizmus ellen. Nem minden áron. Tehát biztosítani kell a biztonságot, de nem úgy, hogy sárba tipoljuk az alapjogokat. Tehát itt alapvetően védelmi, védelmi szkennereknek hívjuk ezeket, nem biztonsági szkennereknek, ahogy hallottuk. Új eljárásról van szó, hiszen javult a helyzet, az arányosság elve jobban szem előtt van tartva, illetve az eredeti célkitűzés is, hogyha ugyanis nem az eredeti célkitűzést akarjuk elérni, akkor az egésznek semmi értelme, és az alapjogokat is figyelembe vesszük. Hogyha elolvassák a jelentésemet, akkor Egyértelmű, hogy a diszkrimináció ellen is felemelem a, haj, a harcot, és megpróbálom az itt felvetett dolgokat megjeleníteni a, megjeleníteni a jelentésemben. Egyébként a határidők megváltoztatása szép dolog, de nagyon nehéz ezt megvalósítani. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha a véleménynek is meg lenne maga helye, meg a jelentésnek is, és nagyon fontos a LIBE szakbizottság véleményeinek, önök az illetékesek ezekben a kérdésekben. Köszönöm, hogy az elnök Sargentini asszonyoné a végszó joga. Van még két másik válaszom, amit elfelejtettem. Az egyik Intfelt asszonynak a kérdése, hogy tulajdonképpen mit akarunk elérni, mit akarunk vizsgálni a testet kívülről, belülről. Ha belülről, akkor a hogy ez fog-e működni, vagy sem, hasznos-e, vagy sem, és akkor ez már egyértelműen röntgensugarat jelent. Ezt nem ö, fogadhatjuk el. A második dolog a kereskedelmi gazdasági érdek. Ö, úgy értettem, és akik beszélni akartak velem, a különböző légitársaságok, egyebek, azt mondták, hogy nagyon komoly kereskedelmi érdekek forognak kockán, és nagyon különböző információk terjednek arról, hogy mi az, ami biztonságos, mi az, ami nem, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Ez azt jelenti, hogy túlzottan a hisznek inkább a röntgensugárban. Azok, akik gyártják a röntgen sugaras gépeket, azok ezt napirenden tartják, és szeretnék egy kicsit átalakítani a régi lejárt, elavult gépeiket, hogy még egy kis pénzhez jussanak. Március 16-án lesz egy szavazásunk, péntek 12 óra határidő a módosítókra. Az a szokás, ugye, hogy a másik bizottságnak a jelentéséről először, még a jelentés előtt történik az első szavazás. Hogyha a De Grandes úr ragaszkodik hozzá, akkor az ő jelentését is figyelembe kell, hogy vegyük, és minden az ő eljárását és a miénket is e, csúsztatni kell. Nekem nem okoz problémát, de vannak olyan e, e, halasztások, amit viszont a TRAN bizottságból kell, hogy kiinduljanak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Sargentini asszony. És akkor most ezt a témát lezárjuk. A módosítókat határidőre kell benyújtani március 4-éig, március 4-én délig. És utána pedig a szavazás a tervek szerint. Köszönöm a vitát. És akkor most rátérünk a következő pontra, amelyik a 15-ös pont. Elnézést, én azt javasoltam, hogy halasszuk el, tehát hogy csúsztassuk. Igen, én azt jelentettem be, hogy március 4 éig vannak a módosító benyújtási határidők. Nem hallottam, hogy De Grandes úr el szeretné halasztani az ö, saját ö, tétját, e, akkor mi sem halaszthatunk, hát nem tudom. Akkor? ennek nem arról van szó, hogy én nem akarnám ezt megtenni, de hát nem tőlem függ. Az eljárásban az ilyesmi előfordul. Hogy egy példával éljek, én olyan témában leszek vélemény előadója, ami Libéhez tartozik, tehát Libéhez tartozik al- alapvetően, de én a Juriban vagyok a vélemény előadója, és nem fogom meg, nem fogom tudni elolvasni a, a jelentéstevőt. Sargentini azt mondja, de hát most önök az illetékes bizottság. A mi véleményünknek meg kell születnie, mielőtt önök szavaznának. Jó lenne, hogyha az ön jelentésének megismerése után tehettük volna ezt meg, de most nem ez a helyzet. Tehát a mi sorsunk az önök kezében van. Señor Presidente. Elnök úr, én ezt szívesen megtenném, de nem én döntök ebben, hanem a közlekedési bizottság. Fogom ezt javasolni a szakbizottságban, és 15-én fogom benyújtani az, a jelentést, utána pedig módosításoknak lesz határideje, de szívesen elmondom, hogy a Libe szakbizottság mit kért, hogy próbáljuk valahogyan alkalmazkodni egymáshoz. Semmi gond ezzel. Én ezt szívesen megteszem. Sargentini asszony, semmilyen nyomást nem szeretnék gyakorolni önökre, és próbálom elérni azt, hogy megváltozzanak a határidők. Elnök, jó, akkor próbáljuk meg koordinálni a határidőket de addig is, amíg meggyőződünk arról, hogy ez megtörténik, március 4 az ideiglenes határidő. Tehát ehhez ragaszkodunk, de föntartjuk azt a lehetőséget, hogy koordináljuk a dolgokat a közlekedési bizottságban. Akkor most rátérünk a 15-ös pontra, az Európai Unió a koordinátori ülésünk is van, de az majd később lesz. Most egyre 15-ös pont következik. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája, ez körülbelül egy fél órát vesz igénybe, és ezután lesz majd a koordinátori ülés. Van ezzel valami baj, Buszutil úr? Igen, elnök úr, a koordinátori üléshez egy hosszú napi rendünk van, és nyilvánvalóan nincsen idő, hogy a 15-ös pontot 5 perc alatt elintézzük, mert az szégyen lenne, hogyha ezt tennénk. Úgyhogy el kell dönteni, hogy akkor lesz koordinátori ülés, vagy nem. Az elmúlt három hétben nem volt. Nagyon sok függőben lévő döntés van. Lesz koordinát, elnök, lesz koordinátori ülés, a kérdés csak az az, hogy a 15-ös pontot előtte vesszük-e az Európai Unió belső biztonsági stratégiát. Borsellino asszony a jelentéstevő, és nem tudom, hogy esetleg valamilyen E, kis átcsoportosítással nem lehetne ezt megoldani, de hát ez a frakcióktól függ, mert a napirend szerint kell haladnunk. Morales úr. Elnök úr, azt szeretném kérni, Borszalino asszony már egy ideje vár, hogy a dokumentumát is, mert esetleg talán megkérdeznénk őt, hogy kíván esetleg egy rövidebb időt most, vagy pedig inkább tegyük át, vagy mégis mi az ő véleménye lévén, hogy már itt vár, és azért ez egy nagyon jelentős munka, fontos ez a biztonsági stratégia. Borszelino asszony? Én várhatok is, de szerintem jó lenne megtartani az eredeti napirendet. Fontos téma, nagyon komoly figyelmet igényel, annak semmi értelme, hogy 5 perc alatt ezt a dolgot letárgyaljuk, annak az nem jó. Elnök, akkor hajlandó arra, hogy egy másik libeülésen halasszuk ezt? E, válasz nem arról van szó, hogy itt kedves lennék, hanem muszáj ennyi időt szentelni a dolognak. Nem lehet 5 perc alatt gyorsan lezavarni egy ilyen témát. Elnök, köszönjük szépen, tehát hogyha hajlandó erre, hogyha hajlandó arra, hogy egy következő libe ülésre halasszuk ezt el, akkor meg lehet tartani a koordinátorok ülését. Nagyon sok napirendi pont, pontunk van ott is, Morales úr. Igen, egész gyorsan a titkárságot kérem, hogy Borsellini asszonynal egyeztessen, mielőtt ismételten föl kell a napirendre ez a kérdés, hogy legyen tényleg elég időre. Elnök, persze, persze, persze. Máshogy nem is lehet. Surely, surely, we'll have more Mrs. Borsellino. Borsellino asszony, természetesen figyelembe veszük a véleményét, és köszönöm szépen. Akkor most koordinátorok ülése következik zárt ülésben, tehát mindenkinek köszönöm a részvételét és hozzájárulását a vitához, amit lefolytattunk. És kérem, hogy akik a teremben vannak, de de nem koordinátorok, azok tegyék lehetővé, hogy elkezdjük a zárt üléssel a koordinátori ülésünket. Köszönöm szépen. tienes la obra, la biografía y luego artículos que he mirado país.